Nagyon szépen köszönöm. Mielőtt elmegyünk ebédelni, van egy bejelentésem. Az ALDE frakciótól kaptam egy kérést, hogy Vincenzo Jovinét a Kokobu-ba helyezzem, ahol Gianmaria Ugyaszt váltja le. Ő a közlekedési bizottságban kerül nem látok ellentmondást, tehát elfogadtuk a kérést. Akkor